Uh, dear colleagues, we're going to make a... Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Mivel már elég régóta várjuk, hogy megérkeznek a kollégák, nagyon sok uh, van a programon, és ezért szeretném elkezdeni. Kedves kollégák, néhány uh, fontos bejelentésem lenne az elf- a napirend elfogadása előtt. Először is a bizottságnak egy előadását hallgatunk a második migrációs csomagról kapcsolatban szeptember 9-án fogadták el. Ez pedig az ötös pont a Magyarországgal kapcsolatos kérdés, ezt csütörtökről beszéltük meg, aztán a tanácsban lévő megbeszélések állapotáról ma délután fogunk beszélni. Tehát Eh, ezt zárt ajtók eh, között fogjuk megtartani, és erről még mindig tárgyalnak, ugyanis az áthelyezési eh, ülés az a múlt héten történt meg, és ezért ezt és egy zárt ajtók között kezdjük. Tehát akkor most az ötös ponttal kezdjük, zárt ajtók mögött. Hogyha nincsen más E, ellenvetés, akkor elfogadjuk a módosított napi rendet. Parancsoljon! Belga asszony ügyrendi megjegyzése lenne. Jag har en fråga angående punkt 5 här, varför man ska ha den eh, inom lyckta Az ötös ponttal kapcsolatban miért tartjuk ezt az ülést zárt ajtók között. Miért nem hagyjuk meg a lehetőséget a nyilvánosságnak, hogy meghallgassák ezt a vitát? Jó, hasonló megjegyzés következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is ellenvetésem van az ellen, hogy zárt ülés, zárt ajtók mögött tartsuk ezt az elést. A múlt héten az Európai Parlament elfogadta a bizottságnak a javaslatát, ugyanakkor újabb menekültügyi problémák jelentkeznek Európában, ezért fontos ez a vita, és nem kellene az ártajtok mögött tartani. Elnök, ez nem vita, hanem beszámoló, amelyet zárt artok mögött tartunk, amely a tárgyalások állapotáról fog beszámolni. Ez a frakciók, a koordinátorok részéről volt kívánság, hogy zárt ajtók mögött tartjuk, ugyanis még a belügyi és igazságügyi miniszterek tárgyalják ezeket a kérdéseket, ezért nem akarjuk nyilvánosan tárgyalni. Tehát nekem az a javaslatom, hogy e, így folytassuk. Nyilvánvalóan a, a többi vita az e, nyilvános, de ezzel kapcsolatban ez a helyzet. Hogyha nincsen további megjegyzés, akkor folytathatjuk. Nézzük a kettes. Ma délelőtt a, nem lesz ne, bizonyos nyelveken tolmácsolás, délután horvát és magyar nem lesz, és a különböző ajánlásokról beszélünk. Először is a jelentéstevőknek a kinevezése. Az áthelyezési mechanizmussal kapcsolatban szeretném kérni, hogy a koordinátort fogadja el a bizottság. Ez megtörtént. A harmadik pont az elnök bejelentések között elektronikusan fogunk szavazni 17 eh, órakor, tehát kérem hozzák el a kártyáikat. Most pedig jön a közös vita, mint ahogy ezt már jeleztem is. A hármas ponttal kezdjük, amely az áthelyezési válságmechanizmussal foglalkozik valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontelen személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok. Ezzel kapcsolatban szeretnék bejelentést tenni. Először is a bizottság tart előadást. Szeptember 9-én Juncker elnök úr már ezzel foglalkozott. Aztán a koordinátorok és a jelentéstevők következnek, akik a stratégiai eljárásokról beszélnek, aztán az jelentéstevők következnek, aztán pedig két konkrét előadás lesz, két jogszabálya kapcsolatban. Tehát akkor most kérem, hogy a bizottság a rendelet tervezetet ismertesse, és a biztonságos országokkal kapcsolatos, származási országokkal kapcsolatos eljárásokat is ismertessék. Tehát akkor most kezdjük, kezd, kezdődik az, a bizottságnak az előadása. kérem kezdje el, és utána a koordinátorok szólhatnak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Először az áthelyezési programról beszélünk, és aztán pedig a biztonságos származási országok kérdésével foglalkozunk, és aztán a csomag többi részével a vita után. Elnök, tudják, hogy a kollégák hogy a második része a nem jogalkotási dokumentumokkal foglalkozik, és aztán a harmadik a, a Schengeni külső határok kérdésével foglalkozik. Tehát két részben foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Akkor nézzük az áthelyezési mechanizmust, válság áthelyezési mechanizmus kérdését. Mint tudják, egy állandó megoldást szeretnénk találni. Szeptemberben már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy az áthelyezett emberekkel hogyan járjunk el. Szeretnénk elkerülni a nyári eseményeket, tehát adhok megoldásokat szeretnénk találni, ideiglenes áthelyezési programokkal, és állandó válságmechanizmus szeretnénk létrehozni, azért, hogy elkerüljük azt, hogy minden alkalommal, amikor válság van, akkor új megoldásokat keressünk, és különböző elosztási kulcsokkal, amelynek ellenállnak a tagállamok. Az állandó rendszer számára 78 per 2 bekezdést javasoljuk a szerződéssel kapcsolatban, mert különben az Európai Parlamentnek csak korlátozott jogköre van, de az állandó rendszerrel az együttdöntési eljáráshoz nyúlunk vissza, és szerintünk ez megfelelőbb erre a helyzetre. a delegált jogkört, hatáskört szeretnénk a bizottságnak biztosítani az áthelyezési eljárással kapcsolatban olyan helyzetekben, amikor a tagállamok számára kritikus állapotok állnak elő, és hatalmas nyomás nehezedik rájuk. Akkor is, hogyha a menekültügyi rendszer megfelelően működik ezekben az országokban a szabályoknak megfelelően. Tehát ez a program nem arra szól, hogyha a tagállamok nem teljesítik a kötelezettségeket, hanem amikor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, és amikor a szabályok szerint szeretnének lépni a tagállamok. Egy elosztási mechanizmust állítottunk össze, amely hasonló ahhoz, amelyet az ideiglenes áthelyezési programmal kapcsolatban, rendszerrel kapcsolatban javasoltunk, amelyről ma délután beszélünk. Ezt nem fogadták el a tagállamok, és ezért szeretnénk a jövőre egy állandó rendszert kialakítani. Négy kritériumot alapítottunk meg, a lakosságnak a százaléka, a GDP-nek a százalékát, 40 aztán a menekült kérők, egy jutó menekült kérő, ez 10 százalék, és a munkanélküli ráta 10 százalék. És akkor ezt a mechanizmust alkalmazzuk azért arra, hogy ne túl sok menekült kérő essen egy főre. Úgy érezzük, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat, és támogatást várunk arra, hogy minél gyorsabban folytashatjuk ennek a javaslatnak a megvalósítását. Szeretnénk egy állandó rendszer kialakításon, és az önök segítségére is szükségünk van ehhez. A másik jogalkotási javaslat, a származási, biztonságos származási országokkal foglalkozunk. Mi javasoltunk egy listát, a tagállamoknak. Persze meg lehet a saját nemzeti listájuk is, de jelenleg 12 olyan 12 ország van, amelyek a biztonságos származási országokban tartoznak. És a nyugat-balkáni országokból jövő menekült kérőkkel kapcsolatban szeretnénk felgyorsítani az eljárásokat, a kérelmek elbírálását. Azért, hogy ezt a kérdést megoldhassuk, és alacsonyabb legyen a menekült kérők száma. Amikor a biztos országokból jön valaki, akkor az nem azt jelenti, hogy a kérelmét nem fogják feldolgozni, a menekült kérelmét. Mindenkit a saját érdemei alapján fogják ítélni, megítélni, és hogyha ezen a lépcsőn túllépett, akkor folytat, hogy nem Hét ilyen országot javasoltunk, amely közül öt tagjelölt ország, Albánia, Fáron, Montenegro, Szerbia és Törökország. Tehát mivel ők tagjelölt országok, ez nagyon fontos tényezőként esett latba, ugyanis neki teljesíteni kell a kopenhágai kritériumokat, a demokráció, a jogrend, az emberi jogok és a kisebbségek védelme feltételeit. És Bosznia és Koszovó, Bosznia-Hercegovina és Koszovó a két másik ország, mivel nekik is alacsonyabb számú a menedékkérő folyamodmányuk. Ez a hét ország teljesíti a, a menekültügyi eljárás feltételeit. A bizottság továbbra is szoros figyelemmel követi majd ezekben az országokban az események zajlását, és a javaslatunk szerint lenne egy olyan mechanizmus, amikor kivehetünk egy országot ebből a listából. A javaslatunk szerint kodez, tehát együttes döntéssel döntünk az országokról, de amikor kiveszünk egy országot ebből az eljárásból, akkor felgyorsított eljárásra van szükség. Például, hogyha egy kisebbséggel kapcsolatos lépések történnek, akkor gyorsan cselekedhezünk. Egy felfüggesztési mechanizmust is javaslunk. Ez azt jelenti, hogy a tanács és az Európai Parlament a felfüggesztés ellen szavazhat ezt delegált aktussal tesszük meg. Tehát a bevétel egy országnak az együttöntéssel történik, a másik pedig delegált aktussal. És hogyha állandónak kell lennének, akkor jogalkotási eljárást fogunk alkalmazni. Tehát, hogyha gyorsan szükséges lépni, akkor ezt a mechanizmus alkalmazzuk az egy ország felfüggesztésére az, hogy valaki ezen a biztonságos országoknak a listáján van, azt nem jelenti azt, hogy e, nem fogják feldolgozni a kérelmét. A nyugat-balkáni kérelmezők, amely a folyamatványoknak 17%-át jelenti, e, nagyon nagy terhet jelent a menekültügyi rendszernek, és épp ezért, épp ezért azokra kell koncentrálnunk, akiknek világosan szüksége van nemzetközi védelemre, azért, hogy a visszaélések ellen harcolhassunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen szűkszavúan, dióhéjban fogalmazott, úgyhogy rögtön rátérhetünk a koordinátorokra, a biztonságos eredet országokkal kapcsolatos állandó áthelyezés kérdésében. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben nagyra értékelem azt az elképzelés, hogy struktúráljuk ezt az eszmecserét, azonban itt szorosan összefüggő témakörök vannak. Tehát amikor az áthelyezési, relokációs mechanizmusról beszélünk, akkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy elég ka- kaotikus a helyzet a tekintetben, hogy honnan érkeznek ezek a migránsok. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a relokációs rendszer működésének egyik aspektusa nem csak az, hogy a tagállamok felvállalják ezt a felelősséget és befogadják ezeket az embereket, hanem azt is garantálnunk kell, hogy bárhonnan is érkezenek ezek a bevándorlók, ezeket az embereket regisztrálják. Tehát nagyon fontosak ezek a befogadó állomások, ezek a hotspotok, -ok, hogy ott regisztrálják az embereket, és ez után kerülhet sor az áthelyezésre. Ez nagyon fontos. Amikor a biztonságos eredetországokról bekes volt azt hallani, hogy kell egy bizonyos lehetőségünk arra, hogy kell, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy egy országot levegyünk a listáról a sajtó vagy a média nyomására, de a bizottsági anyagban azt olvasom, hogy az egyik listán lévő országban már van ilyenfajta presszió, vagyis nem tudom, hogy ez az ország például miért van még mindig rajta a listán. És még egy dolog. Nagyon szép az, hogy ezek az országok, jelölt országok és a kopenhágai kritériumokat be kell tartaniuk, de mégsem tagok. És azért nem tagok ezek az országok, mert nem felelnek meg a kopenhágai kritériumoknak. Vagyis nagyon-nagyon óvatosaknak kell legyünk, mert hogyha azt mondjuk, hogy papíron betartják a kopenhágai kritériumokat ezek az országok, ebből az is következhet ez a kérdés, hogy akkor miért nem tagok az Európai Unióban? És nem szeretnék olyan hibákat látni, amit a múltban már elkövettünk, és még egy utolsó megjegyzésem lenne. vagy ha gyorsított eljárásról beszélünk. Most ez összekapcsolódik szorosan a menedék ügyi irányelvvel, a fel, befogadó és, és a közbeszerzési folyamatokkal is összefügg, vagyis megnézzük azt, hogy az irányelvet alkalmazó országoknál mi a helyzet, a menedékügyi irányelv alkalmazásánál, akkor meg kell néznünk, hogy ők ezt hogyan bonyolítják el le, hiszen nem beszélhetünk gyorsított eljárásról akkor, hogyha nincs egy ezzel kapcsolatos egységes gyakorlat az Európai Unióban. Vagyis ezt meg kell vizsgálnunk, nem szabad egy bizonyos intézkedésről úgy döntenünk, hogy nem vesszük figyelembe a viszonylatait a többi intézkedéshez, ezeket össze kell kapcsolni, így jön létre egy jó csomag a végén, és nem csak felaprózódott kirakós játék kockákról beszélünk. Köszönöm szépen. Struktúráltan próbálom elképzelni ezt a eszmecserét, de természetesen senkit nem szeretik megakadályozni, hogy bármihez hozzászóljon. Most pedig Kamélia következik. Köszönöm szépen. Természetesen fontos az, hogy most cselekedjünk, a bizottság a tettek mezeére lépjen, és a parlament is, és fontos, hogy minket ebbe bevonnak, azt hiszem, hogy bármilyen más lehetőség nem is jöhetne szóba. Ami pedig az áthelyezési mechanizmust illeti. Fontos az, hogy több ország is részt vegyen ebben, ezt helyesnek tartom, és itt egy bizonyos fajta allokációs kulcsal kell operálni, ez egyértelmű, de egy ilyen felosztási kulcs, ami ennyire szigorú szabályok alapján funkcionál, nagyon-nagyon csőlátó hozzáállás. Szerintem nincs értelme annak, hogy itt 28 felé ilyen formában osszuk fel e, ezeket az embereket sürgősen, máshova kell helyeznünk a hangsúlyt, a fókuszt, a nagy közösségek, nagy communityket kell megvizsgálni. Például Németországban van egy komoly muszlim közösség már, Ezeket kell megnézni az egyes országokban, vagyis logikus az, hogy ezekben a régiókban, ö, ezekben a régiókban küldjük a menekülteket. Szerintem ez az egyetlen járható út. Meg kell vizsgálnunk pontosan az, hogy a menekülteknél konkrétan mi a helyzet. Hogyha nem így járunk el, akkor további népvándorlásokra kerülhet sor Európán belül, és ez nagyon nagy probléma lehet. A másik dolog, bármit is döntünk itt, legyen kötelező. Tehát, hogyha kötelezőben gondolkodunk, akkor ehhez tartsuk is magunkat, hiszen az, a szabadon választott mechanizmus felelőtlenség lenne. Egyúttal pedig azt is kell követelnünk, hogy legyen egy harmonizált közös menekültügyi rendszer. A harmonizált menekültügyi rendszer a kulcsa az egésznek, hiszen az egyes tagállamok most ö, mindenki a saját szakállára cselekszik, ez nem folytatható tovább, és azt hiszem, hogy erre nem is került megfelelő hangsúly az eddigi dokumentumokban. Még valami. Azt hiszem, hogy ez a dokumentum, az első dokumentumról beszélek, tudom, hogy Dublin meghalt, ez egyértelmű, a Dublini rendszer halott, természetesen újraéleszthetjük ezt a rendszert, a Dublini rendszeren belül is tárgyalhatunk, de szerintem egyértelmű, hogy ez a rendszer nem működik. A kérdésem az az, hogy a Dublini szabályoknak mi lesz a sorsa a jövőben önök szerint. Itt nagyon ellentmondásos a dokumentum is az első pontban. A másik dolog, önök is tudják, hogy a nyugat balkáni országok nem tartják be a kopenhágai kritériumokat, a kollégám is elmondta már, nem is képesek rá ezek az országok, még a saját lábokon se tudnak megállni, például Koszovóra gondolok. És a bizottság képviselőjétől kérdezem nagy érdeklődéssel, hogy milyen kritériumok alapján jártak el, hogyan döntöttek arról, hogy ezek biztonságos országok, mint például Koszovó. Milyen kritériumok alapján rögzítették ezeket? a kategóriákat, és mi a helyzet a romákkal, hogyha ön azt mondja, hogy Koszovóban nem diszkriminálják és nem üldözik a romákat, hát ezt bizonyítsa be, kérem. Ebben az esetben nagy díjat adunk magának Németországban. Óriási problémák vannak ugyanis a kisebbségekkel ezekben az országokban, lehet felfüggesztési mechanizmus, de például akkor Koszovot vegyük már is be ebbe a felfüggesztési mechanizmusba a romák miatt. Vagyis az úgynevezett biztonságos eredet országgal kapcsolatban el kell mondani, hogy egy olyan ország, amely nem biztonságos, legyen felfüggesztve, az emberi jogokat nem tartják be ezekben az országokban, ez nagyon fontos. Ez ellen harcolunk ugyanis ebben a frakcióban is. Köszönöm szépen. Cecilia Wallström következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy mi az, hogy biztonságos eredet ország. Ez a fogalom. Először is engedjék meg, hogy kihangsúlyozzam, hogy a bizottság folyamatosan arról beszél, hogy ez hogy ezt a kategóriát úgy lehet elnyerni, hogy be kell tartani a menekültügyi eh, jogokat, és az alapvető jogokat semmi nem csorbíthat, csak kérem, hogy a bizottság ezt még egyszer erősítse meg. Ami pedig a Dublini rendeletet illeti, ezen nagyon keményen dolgoztunk, és el kell mondanom, hogy nagyon örülök annak én, hogy a Dublini rendelet nem segít ebben a helyzetben, mivel most már egyértelműen kiderültek ennek a jogi eszköznek a hiányosságai, jelen pillanatban nagyon szomorúan konstatáljuk azt, hogy ilyen óriási válságra volt szükség a tagállamokban arra, hogy mindenki érzékelje, hogy ez a rendszer nem működik. És tudom az, hogy több tagállam még mindig tagadásban él, nem akarja ezt tudomásul venni, nem akarja a realitásokat érzékelni, pedig erre nagy szükség lenne, ez az üzenetem a számokra. Ma három kérdésem van a bizottság képviselőjéhez, hogy ennek a javaslatnak az aspektusait jobban láthassuk. Az első, a 33-as cikk A-ban a legutolsó mondatban, a hatos bekezdés utolsó mondatában van egy betoldás, egy szabálybetoldás, amely arról szól, hogy az a relokációra alkalmas sürgősségi intézkedés keretében a minimális személyek száma nem haladhatja meg ezt a bizonyos 40%-at, mégpedig a delegált aktus elfogadása előtti 6 hónapos időszakban. Ha jól értem, akkor itt két éves időszakról is beszélhetünk. Egy elméleti, matematikai példával dobálózhatnék, de ezzel nem szeretném mutatni önöket. Egyszerűen levonom már is a következtetést, hogy ez a gyakorlat az egész áthelyezési procedúrát egy kicsit legyengíti, nem igazán kap érdemi segítséget a tagállam ebben a rendszerben, mert hogyha megnézzük ezeket a tényeket, és ezt a mondatot is megnézzük a tények fényében, akkor egyértelmű, hogy nagyon kevés az az, az, az ember szám, akit relokálni lehet. A második, az IASZU szerepe, hogy hogyan választják ki az áthelyezni kívánt menekülteket. Ha jól értem a bizottság javaslatát, akkor az IASZU egy tanácsadói szerepet kap. Most az én frakciómban nagyon hosszú időn keresztül megpróbáltunk ezen elgondolkozni, és azt javasolnánk, hogy legyen az iasu nak egy megerősített szerepe, még felelősséggel is felházhatjuk, hogy olyan felelősséggel, hogy ezt az áthelyezést a helyi tagállami hatóságokkal közösen ők bonyolítsák le, mivel ez a tagállamoknak lehetővé tenni azt, hogy teljesen biztosak lehetnek abban, hogy egy semleges helyen történt a kiválasztás. Végül pedig kérem a bizottságot, hogy a, a Dublini rendszerhez társult államok szerepéről is szóljon. Itt Norvégiáról, Svájcról és Dániáról beszélek. Ők úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a módosítás után a Dublin rendeletben, és hogyha ezt a relokációs mechanizmus alkalmazunk, akkor ezek az országok is a mechanizmuson belül kötelesek felvenni menedékkérőket, és a 0,002%-os GDP hozzájárulás kötelesek lesznek fizetni abban az esetben, hogyha nem akarnak részt venni ebben a mechanizmusban? Ez a három kérdésem, köszönöm. Thank you. And just to... Köszönöm szépen. Szeretném említeni, hogy a három struktúrált szekciót követően mindig vissza fogunk térni a bizottsághoz, úgyhogy kérem, hogy jelezzék, hogy milyen kérdésekre várnak választ a bizottságtól. Most megkezdjük a tagok meghallgatását, és Raja Poszt az első. <coughs> Euh, Köszönöm, elnök úr úgy gondolom, hogy ma egyetemben látszik, hogy a Dublini rendelet nem megfelelő, nem tudja kezelni a jelenlegi helyzetet. És nagyon remélem, hogy mindenki számára az egyetlen következtetés az lehet és az lesz, hogy törölni kell a Dublini egyezményt. A tagállamok új megoldást kell, hogy találjanak a bevándorlók védelme érdekében. Alapvető fontosságú, hogy legyen egy mechanizmus, legyen egy olyan mechanizmus, amely támogatja és segíti azokat, akik beragadtak bizonyos tagállamainkban, és humánus fogadtatásban részesülhessenek. A mechanizmus kötelező kell, hogy legyen. Egyetemű kell, hogy legyen a jelzésünk. Minden tagállamnak felelősséget kell vállalnia a helyzet kezelésében. hogy milyen módon határozzuk meg a derogációkat, például, hogy nincs elég pénz, hogyha a javaslatban van egy hiányosság, nem veszi figyelembe az egyének jogait. Egy egyéni menedékérő úgy tűnik, hogy nincs, nem rendelkezik jogokkal. Gyakorlatilag deportáljuk őket, bár a legjobb szándék áll emögött. Egy következő téma a javaslat hogyan veszi figyelembe az egyének jogait és igényeit, szükségeit az áthelyezés tekintetében. Hogyan biztosítjuk azt, hogy a jogaikat ne sértsük? Az országokkal kapcsolatban, ahogy Cornelian ezt is említette, ezek az országok, amelyeket biztonságosnak nevezünk, én fönntartanám is azt a véleményemet, hogy ezekből három vagy akár négy is a hét országból nem biztonságos. Nem biztonságos származási országok a romák számára. Persze nem bombázzák őket, nem lőnek rájuk, de olyan körülmények között élnek, amelyek a emberi méltóságot nem képviselik, nem biztosítják, és eh, generációk óta élnek ebben a helyzetben ezek az emberek, és a balkáni háborút követően eh, gyakorlatilag nem ahhoz az országhoz tartoznak, ahova generációkon keresztül tartoztak. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az ő menedék eh, kérelmüket is megfelelően és igazságosan véleményezzük és bíráljuk el? Az első szekciót lezárnám, mert különben nem lesz lehetőségünk, hogy a többi szekció vitáját lefolytassuk. Hogyha valaki nem kapott szót most ebben a szekcióban, akkor természetesen a következő kettőben majd szót fog kapni. Tehát mindenki szót fog kapni a következő körökben. Málen Björg a következő hozzászóló. Tack Miki. Eh, Miki, Mycket av det som, som eh, jag skulle vilja ta upp har, har Köszönöm szépen. Már nagyon sok elhangzott abból, amit én szeretem volna mondani. Most nem fogom ezeket a témákat megismételni, de szeretném mégiscsak hangsúlyozni, mennyire fontos, amit Szaraja Post említett az áthelyezési mechanizmussal kapcsolatban. Vannak egyéni preferenciák is, egyéni elképzelések is, ezt figyelembe kell vennünk. Itt továbbá a családi kapcsolatokat is figyelembe kell venni. Meg kell oldani azt, hogy figyelembe tudjuk venni az egyének saját igényeit. Továbbá úgy gondolom, hogyha nem kérdejelezzük meg a Dublini rendszert, hogyha nem állítunk fel legális bevándorlási rendszert, akkor úgy gondolom, hogy elveszítjük a holisztikus megközelítést, és nagyon nehéz lesz méltó döntést hoznunk. Annak ellenére, hogy jó irányba lépünk, kell, hogy legyen legális bevándorlási politikánk, bevándorlási útvonal a biztonságos országokkal kapcsolatban sok minden elhangzott, amivel egyetértek, a listát nem támogathatjuk. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően megítéljék a menedék kérelmét. Egyetértek azzal, amit csak kolléga mondott. Gondoljunk arra, hogy eddig milyen munkát végeztünk. Se a tanács, se az EASO nem gondolja úgy, hogy Törökországnak a listán kell lennie. 23,1%-a a meredék kérelmeknek legitimnek tehát a Törökországból érkező menedék kérelmezők kérelmeinek 23,1%-át jogosnak ítéltük meg. Ez azt jelenti, hogy Törökország nem biztonságos származási ország. Köszönöm szépen, Wemberg asszony. Tack för ordet. Eh, jag har lite fråga här angående... Köszönöm szépen. Lenne néhány kérdésem a bizottsági javaslata kapcsolatban a kötelező áthelyezési mechanizmus tekintetében a rendszer akkor indul, amikor válság van. Hogy határozzuk meg, mi a definíciója a válság helyzetnek? Van erre definíció? Fogunk kapni egy definíciót, még mielőtt újabb válsághelyzet alakul ki? A biztonságos országok, amelyeknek teljesíteniük kell a kopenhágai kritériumokat a kopenhágai kritériumok teljesítő tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok is nagyon nehezen teljesítik ezeket. Ezt a magas standardet kell, hogy felállítsuk a harmadik országok tekintetében. Nem tudnánk követni esetleg az ENSZ emberjogi definícióit? Szeretnék választ kapni erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Szilvi Guillaume a következő. Köszönöm szépen, és Elnézést, hogy későn érkeztem. A biztonságos származási országok kérdése, hát ez egy kritikus helyzet az Európai Unióban. 2013-ban is már beszéltünk erről, amikor az eljárási irányelven dolgoztunk, aztán akkor töröltük ezt az európai lista felállítási lehetőségét, és a nemzeti listákra alapoztunk, de úgy gondolom, hogy most ez nagyon pragmatikus megoldás lenne. Az irányelven egyébként szerepelnek bizonyos fontos elemek a biztonságos származási országokból benyújtott kérelmek elbírása tekintetében. Aztán a felhasznált információforrásokra vonatkozóan, felülvizsgálati mechanizmusra vonatkozóan, és az eljárási garanciák tekintetében is fontos intézkedéseket tartalmaz az az irányelv. Természetesen a bizottsági javaslat vonatkozóan az irányelvekre történő kutalás, konkrétan a menedékjogi eljárás felügyelte tekintetében. A eljárási irányelvet nemzeti szinten most végre kell hajtani természetesen, és figyelembe kell venni a biztonságos ország, származási ország kérdését. Itt fontosnak tartom, hogy hogyan ítéljük meg ezeknek az országoknak a biztonságosságát. Cipel képviselő részéről hallottam a kopenhágai kritériumokra történő megjegyzést, és két kérdést szeretnék én is hozzátenni a javaslata kapcsolatban. Az egyik a Törökországgal kapcsolatos, most említették Törökországot is, nem tudom, hogy ezek az információk helyesek-e, minden esetre 25% körül van a menedékkérelmek elfogadása a Törökországból származó személyek tekintetében. Továbbá a nemzeti szintű végrehajtásra vonatkozik a kérdésem. Hogyha például egy változás, hirtelen változás történik egy bizonyos országban, akkor nemzeti szinten mit kell tenni, hogyha nemzeti szinten a biztonságos országok listáján volt ez az ország. Automatikusan alkalmazni lehet-e a nemzeti listát? Ezt szeretném, hogyha pontosítanák a javaslat tekintetében. Köszönöm. Szilvi, Ferrer asszony a következő. Köszönöm szépen. Nóra, adom Nos, sok mindent hallottunk már, ezért csak néhány dologra kellett szeretnék utalni, amelyeket különösen fontosnak tartok. Mint ahogy sokan is említették, arra kell figyelnünk, hogy milyen ö, egyéni óhajai, kívánságai vannak az áthelyezetteknek. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság igazából a parlament nézetét fogadta el. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a menedék kérőknek az áthelyezési kívánságait. Ez a másodlagos migrációs áramlásokra is vonatkozik úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban elég eh, negatív volt az a vélemény, amikor ezt nem fogadtunk. Ez eh, úgy tört, mintha ez egyfajta deportálás lenne eh, az országba. Ezért szeretném tudni, hogy a bizottság osztja-e a parlamentnek a véleményét, azaz, hogy a menedékkérőknek a saját kívánságait figyelembe kell venni, ha ez lehetséges. A biztonságos származási országokkal kapcsolatban megint sok véleményt eh, eh, hallottunk, de ha megnézzük például a törökországi helyzetet, ahol a sajtószabadság nem igazán ideális, és ahol ahol eh, megszektek bizonyos szabályokat. A bizottság azt mondta, hogy hét országot kiválasztottak, de ugyanakkor kell egy gyorsított eljárási lista is. Most mit jelent ez, hogy akkor Törökország erre rákerül, vagy nem? A bizottság azt is mondta, hogy azokra az emberekre kell koncentrálnunk, akik háborúk előtt menek, elől menekülnek, és természetesen egyet értek ezzel, de mit teszünk azokkal az emberekkel, akik már át, ideérkeztek, de nem háború vagy konfliktusok elől menekülnek, vagy pedig más okokból. Ugyanis nagyon sok van ezekből az emberekből is. Tehát valamilyen fajta jogi megoldást kell találni azokra az emberekre is, akik dolgozni szeretnének Európával. Van. Tehát ne, felejtsük, ne feledkezzünk meg róluk, amikor már látjuk világosabban, hogy mi is történik. Dári asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden próbálok hozzászólni, és elsősorban az áthelyezési mechanizmusra szeretnék koncentrálni. A bizottság javaslatát nem lehet űrben, légüres térben tekinteni. Ha meg akarjuk változtatni a Dublini eljárást, azt úgy kell tenni, hogy az eredmények sikeresek legyenek és elérjük azok az eredményeket, amelyeket szeretnénk látni. Már kijelentettük, hogy a Dablani eljárást meg kell ö, változtatni, de nincsen egyetlen ö, megoldás, ö, a különböző megoldásoknak egymáshoz kell kapcsolódni. Néhány kérdésem lenne a bizottsághoz az áthelyezési mechanizmussal kapcsolatban. A bizottság azt mondta, az sürgősége esetben változhat. Mi, ez mit jelent? Ez az egész EU-ra vonatkozna, vagy pedig csak egy tagállamra? Azért kérdezem ezt, mert a múltban voltak olyan esetek, amikor egy tagállam, itt Máltára gondolok, a szigeten sűrűségi állapotot hirdetett ki, de ez nem vonatkozott az egész EU-ra. A másik kérdésem a bizottság által felállított kritériumokra vonatkozik. A bizottság szerint a mechanizmus négy kritériumon támaszkodik, amelyet a bizottság is felsorolt de sajnos nem tartozik ebbe a listába a tagállamnak a mérete, nagysága. Szerintem fontos ez, nem csak a mérete, hanem a tagállamnak a kapacitása is, tehát ezekbe a kritériumokba épp ezért ezt be kell venni. Elnök, köszönöm szépen, Keller asszony. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a bizottságnak is hozzászállást. Azt hiszem, hogy az áthelyezéssel kapcsolatban a legfontosabb az, hogy itt valamilyen megoldást már találjunk. Nem lehet egymás után különböző áthelyezési eh, rendszereket kitalálni, hiszen a helyzet valóban állandóan alakul, de azért kell egy állandó megoldás egy ilyen sürgősségi helyzetre. Az a parlament nyilvánvalóan szeretne a tanácsal együtt közös jogalkodó lenni. De először a menekülteknek az érdekeit kell figyelembe venni, különben nem tudunk megakadályozni semmi másodlagos mozgást de a tanács és a bizottság részéről az utóbbi lépések rossz irányba mutatnak. Mert a különböző irányelvekbe a menedék kérőkkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, eddig azt hittem, hogy a rossz helyen ülök. Tehát tudnunk kell, hogy milyen fajta jogszabályt fognak adhok megváltoztatni a sürgősségi helyzetre hivatkozva. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a változtatások ne aknázzák alá az embereknek a jogait. Tehát biztosítani kell, hogy mind a, a származási ország és a befogadó ország azonos jogszabályoknak el, által engedjen, és valóban befogadja a menekült kérőket. Nyilvánvalóan, hogy van olyan ország, amely nem akarja befogadni a menekülteket, akkor senki sem fog oda menni. Tehát nem akar oda menni. Tehát nem csak az a fontos, hogy befogadjuk a menekülteket, hanem hogy az integrációjukat is elősegítsük. Köszönöm. Holmeyer asszony. Nem, először Kirkhop úr. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Ami pedig a hotspotokat... Bocs, van francia mégis. Nagyon fontos a hotspotoknak. Nagyon fontos a hotspotoknak a kérdése. Nagyon sokat beszélünk ezekről a hotspotokról, de egyszerűen senki sem tudja, hogy ezek hol vannak. Szeretném, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban tájékoztatna bennünket. Aztán beszélünk egy ideiglenes áthajazási mechanizmusról, akkor egy állandó áthelyezési mechanizmusról, egy sürgészségi mechanizmusról. Tehát lesznek olyan országok, akik nem hajlandók részt venni egy akár egy ideiglenes, különösen nem egy állandó rendszerben. Hallarhavo. Köszönöm szépen. Finnül fogok hozzászólni. A kérdésem az biztonságos származási országokkal kapcsolatos, hogyan határozzuk meg ezeket. Közös megközelítést kellene alkalmazni az ilyen származási országokkal kapcsolatban, mint Irak és Szomália, és a, ezekben az országban különösen bizonyos régiókra a tagállamoknak az értelmezése egészen különböző. Vannak olyan tagállamok, amelyek bizonyos iraki területeket és szomáliai területeket eléggé biztonságosnak tartanak, és ezért nem fogadnak menedékkérőket ezekből az országokból. A, az utóbbi hónapokban nagyon sok szomáliai utazott Németországon és más országon keresztül egészen Finnországig. Pedig az első biztonságos származási országban regisztrálni kellett volna őket, nyilváltatásba kellett volna venni őket. Tehát ez olyan, mintha össze-vissza mennének, hogy keressék azt az országot, amely menedékjogot ad nekik. Épp ezért a tagállamoknak növekedni kell a határellenőrzést az ilyen mozgásoknak a megakadályozására. Végül pedig Pri úr, és aztán Holmeyer asszony, és aztán a két jelentéstevő az összes többi hozzászólót a két másik előadás után tudjuk meghallgatni. Az utolsó hozzászóló Gerard Dupré. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csatlakozom ahhoz, amit Cecilia mondott az első gondolatom az, hogy azt hallottam, hogy Dublinnak vége. És de hogyha bizonyos rendelkezéseket akarunk, akkor csak 40% az embereknek nem fogadja el, hogy az embereket áthelyezessék. Tehát akkor 60%-uk ott marad a fogadó országban. Tehát például, hogyha Olaszországban 120 ezer maradna, millió maradna az olasz hatóságoknak a gondjaira bízva. Tehát a szolidaritás az a 40 kal azért összevetendő. Sajnos bizonyos országok nem vállalják azokat a terheket, amelyeket nekik vállalni kellene. Egy kérdésem lenne a bizottságok. Bizonyos embereket nem lehet áthelyezni, hogyha nem olyan nemzetiségnek tagja, tagja egy bizonyos ezért azt jelenti, hogy 75%-uk nem fogadható el. Ez nem egészen ír, például az egyiptomi állampolgárok közül. A biztonságos származási országokban kapcsolatban nem a lista a gond számomra, hanem Törökország. Ha megnézzük a számokat, akkor a kérelmek száma a régi Macedónia 0,9 a Koszorról 6 százalék, Szerbia számomra 2 százalék. De a 24 százalék Törökországgal kapcsolatos. Tehát akkor a vezetője ugyan Törökországnak egy megalomán, aki eh, eh, eh, elsőbb többséggel akarja újra választatni magát, akkor ez számomra érthetetlen, hogy lehet ilyen feltételek mellett ezt vállalni. Jó, akkor az áthelyezési országok ö, szempontjából milyen fajta dokumentumokra van szükség? Lesz egy vízum, ö, amely meghatározza, hogy milyen dokumentumokkal léphetik át a határokat. Végül pedig a delegált aktusokkal kapcsolatban, ez egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy ezt a kérdést mérehatóan megvizsgálhatjuk majd, hiszen a végrehajtó hatalomnak a delegált aktusokkal való ráruházat jogköre jelentős. Kedves elnök úr, tisztelt kollégák, először is az áthelyezési mechanizmussal kapcsolatban a következőket kérdezem a bizottságtól. A tagállamokon belül nagyon komoly viták folynak arról, hogy egy állam, ahonnan menekültek érkeznek egy másik államba a relokáció keretében, hogy ezek az államok a saját kapacitásukból mennyit kell eh, tartoznak felmutatni, hogy ne keletkezzen feszültség a két tagállam között, a kibocsátó és a felvevő tagállam között, tehát a felosztó és a fogadó tagállam között szerintem a tagállamok közötti viszály elébe kellene mennünk, már eddig is nagyon komoly feszültségek vannak. A második, a másodlagos utazási tevékenységek kérdése, ami azt jelenti, hogy ha egy bizonyos menedékkérőt elküldenek egy bizonyos tagállamba, de ezzel nincs megelégedve és tovább szeretne menni, akkor mi a helyzet, a bizottság mit tervez, azonnali kiutasítás vagy mi a teendő, hogy megakadályozzuk ezt a szemét, hogy tovább menjen egy másik tagállamba, hiszen semmi értelme a relokációs mechanizmusnak, hogyha másnap tovább megy az illető egy másik tagállamba. Ez is egy fontos kérdés aztán most ugye elsősorban a menedék kérelmek beadóival foglalkozunk, Svédországban és Németországban elsősorban azonban ezeknek az embereknek az egyharmada nem ad be ilyen kérelmet. Ez is egy nagyon fontos politikai kérdés, hogyan utasítom ki ezeket az embereket, anélkül, hogy bármilyen formában személyes fenyegetettséget, fenyegetéseket kapjak, hiszen mindenfajta regisztráció dacára egyértelműen sokan meg azt mondják, hogy nem kívánnak menedékkérelmet benyújtani, tehát nem arról van, nem azokról az emberekről van szó, akik egy bizonyos tagállamban nem szeretnének regisztráltatni, hanem azokra, akik tényleg nem akarnak beadni egyáltalán menedékkérelmet. Aztán még egy kérdés, Törökország. A 24%-ot a bizottság pontosan elemezte? A némes statisztikákból ugyanis én azt szűrtem le eddig, hogy itt szubszidiáris védelemről van szó, mivel számos esetben a határ, a szíriai határmenti területekről származó emberekről van szó, illetve bizonyos konkrét konfliktusokat vettek figyelembe, azt hiszem, hogy Törökország esetében ezek az elismerési statisztikák nagyon fontosak, meg kell vizsgálni, hogy hol vannak pontosan a problémák, ezt meg kell beszélnünk a partnerországunkkal, Törökországgal, különösen a kurd népesség elleni harc kérdése nagyon komoly, és a fegyveres konfliktus, ez az egyik olyan probléma, ami a Törökország mind biztonságos eredet állam kérdésében tisztázandó. Köszönöm. Stevens asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégák! Tudom, hogy elismétlem többek szavai, de mégis szeretnék ehhez valamit hozzátenni. A relokációs mechanizmus nem elégséges. A kérdés az, hogy mi történik a külső határok védelmével. Itt tagállami politikai megközelítések vannak, tapasztalhatók bizonyos tagállamokban, és azok, akik a múltban menedékkérelmet nyújtottak be, nem, azokra nem vonatkoznak az új szabályok. Nincs ambíció, hiszen ezzel a mechanizmussal, ezzel az áthelyezési mechanizmussal több embert fogadhatunk be, de az egész aránytalan. És a már most útban lévő ö, csoportokat, akik már Nyugat-Európában vannak, nem veszi figyelembe ez a rendszer. Javítani kell tehát ezeket az eljárásokat. A visszafordítást foganatosítani kell, és szolidaritást kell tanúsítanunk Görögországgal, Olaszországgal és Magyarországgal. Jelen pillanatban ugyanis ezt nem látjuk, nem tapasztaljuk. Ami a felvevő állomásokat illeti, és a Frontex munkáját, ők ezt az egészet felvizezzük, érvényes szabályokra van szükség, nem pedig felaprózódott tűzoltó intézkedésekre. Remélem, hogy az Európai Tanács nyilatkozatait mindenki figyelembe veszi a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztabel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni az állandó relokációs rendszerek kapcsolatos bizottsági javaslatot, hiszen erre nagyon nagy szükség van, és a társdöntési eljárás is üdvözlöm. Néhány kérdésem lenne a bizottsághoz. Az első, a felelősség megosztását hogyan látják a tagállamok között, amelyek relokálnak? A, fel, a befogadó tagállamok rendszeréről van szó, hogyan választják ki az, hogy hány ember hova menjen, ki kiviseli a végleges döntés felelősségét, és ez a gyakorlatban hogyan fog működni, hiszen nagyon nagy számú emberrel van dolgunk. A másik kérdésem a gyermekekre vonatkozik. Az áthelyezési rendszerben vannak-e prioritások a kísérő nélküli kiskorúakra, vagy a gyerekekre egyáltalán, akik a szüleikkel érkeznek. Itt a delegált aktusokról is néhány szót ejtette a bizottság képviselője. Kérem mondja el, hogy milyen kritériumok fennállása esetén gondolják azt, hogy ezt a delegált jogi aktus mechanizmust életbe kell léptetni. Aztán még egy kérdés. Mónika is feltette már nagyjából ezt a kérdést. Mi történt akkor, hogyha egy bizonyos szemét egy bizonyos tagállamba áthelyeznek, ez a relokáció a Schengeni területre érvényes, vagy csak erre a tagállamra? Hiszen tudjuk azt, hogy bizonyos tagállamok vonzóbbak, mint más tagállamok, és hogyha ez a relokáció azt jelenti, hogy valakit elküldünk valahová, de aztán két nappal később mégiscsak visszamegy abba a tagállamba, ami a kedvenc tagállam, hát akkor ez az egész nem működne, ugye? És természetesen az emberek szabad döntési lehetőségeit figyelembe kell vennünk, de azért ez így mégsem működik. Ami pedig a, a biztonságos eredetországot illeti, az a kérdésem, hogy a bizottság miért javasol csak egy kötelező jellegű relokációs rendszert, és nem pedig egy ö, ö, visszaküldési rendszerben egyáltalán nem gondolkozik, hiszen ez is egy biztonságos ö, eszköz lehetne. Ezt miért nem használjuk? hiszen akkor az egész kockázatos úttól megkímélnénk ezeket az embereket. Az Európai Unió külső határait is így védhetnénk. E, úgyhogy ezt szeretném tisztázni a bizottsággal, ami pedig a biztonságos eredetország kérdését illeti továbbra is. Üdvözlöm ezt a javaslatot, és annak is örültem, amit a kollégáktól meghallgattam, illetve itt voltak azért furcsaságok is. Ugyanis a bizottság elmondta, hogy itt nem ez itt nem sérül az egyes személyek értékelésének a rendszere, hiszen itt személyenként is értékelik az emberek helyzetét. Például Törökországban nem küldjük őket vissza, hogyha ott veszélyben vannak. Aztán még egy kérdés, hogyha egy bizonyos hogyha a tagállamoknak már megvan a saját listájuk, és ez a lista különbözik a bizottság listájától, akkor ezt hogyan fogják összefésülni a gyakorlatban? Aztán még egy kérdés. Mi a helyzet Pakisztánnal, Gambiával, vagy olyan országokkal, ahol óriási mennyiségű menekült, ahonnan óriási mennyiségű gazdasági menekült érkezik, nem pedig ezek gazdasági bevándorlók, nem pedig menekültek, noha mindenkinek joga van beadni egy menekült kérelmet csak a tagjelölt országokra fogja leszűkíteni a bizottság azon országok listáját, ahová biztonságos lenne elméletileg a visszatérés, vagy pedig megvizsgálják Pakisztánt és Gambiát, ahonnan gazdasági bevándorlók érkeznek. Köszönöm szépen, Kalézi úr következik. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden fogok fogalmazni, azért is, mert nagyon sok minden, amit mondani szerettem volna, már elhangzott. Egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyek a második bevándorlási csomagban van, a bizottság, amiket megfogalmazott, úgy gondolom, hogy ezek teljesen logikusak, és ha elfogadásra kerülnek, akkor fontos lépést fogunk tenni, főleg hogyha pontosítani lehet majd a szabályokat az állandó áthelyezési mechanizmus tekintetében. Úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok kiegyensúlyozottak. A, talán a 10%-os arányt emelni lehetne, de ezek részletkérdések. Viszont lenne egy kérdésem a biztonságos országokkal kapcsolatban. Azt hangzott el, hogy ha a menedékkérő egy olyan államnak a polgára, amely szerepel a biztonságos államok listáján, ennek ellenére elemezni fogják a kérelmét. Szeretném megérteni, hogy idézőben milyen előnyöket jelent az, például az megítélés sebessége tekintetében, tehát milyen előnyeket jelent ez az új eljárás. Végül úgy gondolom, hogy a visszafordításra vonatkozóan sokkal több erőfeszítést kell tennünk, hiszen aki nem jogosult nemzetközi védelemre, nem jogosult menedék státuszra, őket vissza kell fordítani. Úgy tudom, hogy kevesebb, mint 40%-a került visszafordításra azoknak a személyeknek, akiket vissza lehetett volna fordítani. És szeretném elmondani, hogy szerintem a bizottságnak is sokkal többet kell tenni ebben az értelemben, már csak azért is, hogy valóban biztosítani tudjuk a támogatást a menedékkérőknek, akik jogosan kérnek menedékjogot, és visszafordítsuk a gazdasági bevándorlókat. Köszönöm szépen. Nem volt itt a kolléganő a vita elején az a kérdésem, hogy most kíván felszólalni, vagy a következő két napi rendi? pont során, hiszen azok sokkal rövidebbek lesznek, nem tudom, most szeretne felszólalni, vagy a vita legvégén, ahol tulajdonképpen lehetősége nyílna arra is, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Most szeretne felszólalni? Akkor tessék. Megszélve asszony. Köszönöm eh, szóval elnézést, hogy másik ülésre kell, hogy átmenjek, és nem, leszek, nem vagyok biztos abban, hogy a mostani vita végéig így tudok lenni. Néhány megjegyzésem lenne, hogy nagyon jó, hogy erről a témáról ma beszélünk. Néhány órával azelőtt, hogy a belügyminiszterek találkoznának. Olyan javaslatokat vizsgálunk most, amelyeket egy döntési eljárás keretében javasoltak, vagyis a parlament ugyanolyan szinten van, mint a tanács ebben a döntési folyamatban, és ez pozitív. Ez egy jó dolog. Ebben a témában vezető szerepünket meg kell tartsuk, és úgy gondolom, hogy délutánra egy kicsit többet fogunk majd tudni arról, hogy a tagállamok folyamatosan ismétlik-e az állásfoglalásukat a csúcsülésen is, vagy esetleg történik valami változás. Az áthelyezési mechanizmus tekintetében egyetértek azzal, hogy meg kell vizsgálnunk a kritériumokat. Nem szabad egy olyan mechanizmust elfogadnunk, amely aránytalan és aránytalan terhet ró egyik vagy másik tagállamra. Bár az alapvető véleményem az, hogy ezt a javaslatot el kell fogadnunk, mindig is vártuk, hogy legyen egy ideiglenes, ideiglenes védelem, illetve csak az ideiglenes védelem rendszerét nem alkalmazhatjuk ilyen helyzete, helyzetekben. Úgyhogy végre az Európai Bizottság előállt egy olyan mechanizmussal, ami működni tud. Az egyéni preferenciákkal kapcsolatban sok kolléga azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel, azt mondják, hogy az áthelyezésre kerülő menedék kérők igényeit figyelme kell venni. Mi ezzel egyetértünk, és az állásfoglalásban, amit két héttel ezelőtt szavaztunk meg, az állásfoglalásban is szerepelt ez. De az is igaz, azt is el kell mondani, hogy ezeknek a személyeknek a jogai kell, hogy a cselekvésünk középpontjában álljanak, Ugyanakkor a tagállamok nem használhatják ezt kifogásként, akkor, amikor azt mondják, hogy nem fogadnak be menedékkérőt, mondhatnák a tagállamok azt, hogy hozzánk senki nem akar jönni, a, nem kínálunk olyan menedékrendszert, ami megfelelő. Ezért ebben a tekintetben nyomást kell, hogy gyakoroljunk a tagállamokra. A harmadik országok, biztonságos országok tekintetében egyetértek azzal, hogy ezt föl kell állítani. Az én frakcióm mindig is kérte ezt, hogyha megvizsgáljuk az EASO jelentéseit, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal jelentését, látjuk, hogy hatalmas az eltérés a tagállamok között a tekintetben, hogy milyen a kapcsolatuk ezen, tagá- ezen államokkal kapcsolatban, amikor döntenek arról, hogy visszaküldenek egy menedékkérőt vagy sem. Úgy gondolom, hogy eh, ha nagyobb nyomást tudunk eh, gyakorolni a biztonságos országokra is, akkor eh, fontos lépést tudunk előtenni. Köszönöm. Kiencse képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én inkább a következő két pont után szólnék hozzá. Köszönöm. Rendben. Akkor tovább lépünk. A bizottsági válaszokat hallgatjuk most meg, tessék. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, been, uh, I don't know, around eight... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy kb. 80 kérdés hangzott el a bizottság számára. Igen, Hát 80 egyéni kérdés, igen. Két jogalkotási javaslatról van itt szó. Itt egyébként később bele tudunk menni a részletekbe, amikor konkrétan a jogalkotási javaslatokról lesz szó. Az elnök. Voltak részletkérdések is, amit a képviselők föltettek. Esetleg írásos válaszokon is gondolkozzanak hiszen komoly kérdéseket tettek föl a tagok. mit szerettem volna említeni. Igen, próbálok a legtöbb kérdésre választ adni, és természetesen rendelkezésükre állok, hogyha több további kérdéseik vannak bilaterális módon is. Először is a fogadóállomások és a hotspotok jelentősége az áthelyezési mechanizmus tekintetében. Számunkra ez egyértelmű támogatnunk kell a Frontex és EASO és Europol ügynökségeket azokban a tagállamokban, amelyek a frontot képviselik, és fontos, hogy az áthelyezési mechanizmus működjön ezekben az országokban. Olaszország, Görögország került a képbe jelenleg, küldünk személyzetet oda, regionális irodát állítunk föl Szicíliában, Katániában, az olaszországi áthelyezési mechanizmust fogják kezelni, és Spiriusban, Görögországban is felállítunk egy másikat, ott koordináljuk az ügynökségek tevékenységét, biztosítjuk azt, hogy regisztrálják az embereket, új lenyomatot vegyenek róluk, és így megfelelően el lehessen járni az EU jogalkotási eszközeinek megfelelően. Ezek a fontos elemek, és forrás is biztosítunk ezekhez a feladatokhoz. A Dublinra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban halott a Dublin, nem halott Dublin? Ez filozófiai kérdés. Valójában eh, Dublin nem halott, most azt próbáljuk megtenni, hogy módosítsuk a Dublint, úgy alakítsuk át a Dublint, hogy egy állandó áthelyezési mechanizmus tudjunk kialakítani. Nagyon sok jó pont szerepel a Dublini javaslatban, és a lényeg az, hogy a Dublin egy jobb rendszer legyen az a lehetőség, hogy visszafordítsunk embereket olyan országokba, ahonnan beléptek az EU-ba. Mi még mindig úgy gondoljuk, hogy az áthelyezési mechanizmus azt szolgálja, hogy bizonyos embereket vendégül lássunk bizonyos országokban, de egyébként a Dublini elveknek érvényesülnie kell. Miért? Mert a menedékérőknek nincs lehetősége, hogy válasszanak országot, ahol élni akarnak, vagy menekülnek válsághelyzetből, biztosítjuk a menedéket számukra, de nem dönthetik ők el, hogy Németországba vagy Svédországba szeretnének menni. És az áthelyezési javaslatnak ez a lényege. És fontos kérdés a másodlagos mozgás. Hogyha megengedjük a másodlagos mozgást, akkor az áthelyezési rendszer egyszerűen nem működik, és Dublin sem működik. Azt kell biztosítanunk, hogy a másodlagos mozgás amennyire lehet korlátozott legyen. A menedékkérő preferenciája tekintetében mit jelent ez? Igen, vannak tagállamok, amelyek azt mondják, hogy igen, legyen joga a menedékkérőnek a választásra. Nem, nincs erre joguk, ne legyen erre joguk. Egyébként mindenki Németországba és Svédországba fog menni, és nem ezt mi nem gondoljuk, hogy korrekt válasz lenne a jelenlegi helyzetre. Mit akarunk tenni? tudjuk a preferenciákat, objektív kritériumok alapján ítéljük ezt meg. Például nyelvi készségek. Hogyha valaki beszél németül, akkor több lehetősége legyen arra, hogy Németországba menjen, képzettség, stb. Úgyhogy figyelembe vesszük a menedékkérő preferenciáit, de nincs joga arra a menedékkérőnek, hogy kiválassza az országot. Ezeket a témákat kell figyelembe venni. A tagállam az elhozó támogatásával áthelyez egy szemét egy másik tagállamba, akkor ezeket a preferenciákat figyelembe fogjuk venni, de nincs garancia arra, hogy a menedékkérő abba az országba fog kerülni, ahova szeretne menni. A másodlagos mozgással kapcsolatban Hogyha valakit Lengyelországba helyeznek át, és két nap múlva megjelenik Németországban, a német hatóságoknak joga van arra, hogy visszaküldjék a szemét Lengyelországba, hiszen Lengyelországba került áthelyezésre. A szabad mozgás joga tekintetében utazhat a személy a Schengeni övezeten belül, de nincs joga, nem lesz joga arra, hogy letelepedjen egy másik tagállamban, legalábbis 5 évig. Mint normál menedékkérő, szabadon utazhat a Schengen élvezeten belül, de nincs joga letelepedése másik tagállamban, legalábbis 5 évig. Az EAZO szerepe tekintetében nem csak tanácsadó szerepe van az EAZO-nak, hogyha megnézzük, hogy például a fogadóállomások tekintetében mi történik, segítenek a tagállamoknak az menedékéremek megítélésében, és segítenek abban is, hogy meghatározzák a menedékkérő profilját, a preferenciáit, részt vesznek az interjúkon, stb. De az EASO nem vállalja át a menedékérelmi szolgáltatást egy nyomás alatt lévő tagállamban. Ennek egyszerű oka van, 80 alkalmazottja van az elszónak. Ne kérjünk túl sokat egy 80 fős ügynökségtől. Banff, a németországi menedékrendszer most vesz föl 2000 plusz embert. A bizottság esetleg meg tud állapodni a tanács alapban, hogy 20 ezerre megnöveljük, vagyis akár ezer főre megnöveljük az EASO személyzetét, akkor meg lehetne ezt oldani, de 80 emberrel nem tudunk csodákat végrehajtani. Úgyhogy ezt szerettem volna említeni, hogy észszerűen kell kérdésekkel fordulnunk a Frontexhez, vagy az EASO-hoz, amikor válságkezelésben való részvételükről beszélünk. Biztonságos származási országok témája. Az általam felállított lista. Említettem el tekintetben a kopenhágai kritériumokat a kopenhágai kritériumok teljesítése nem feltétele annak, hogy a listára kerüljön egy ország. A menedék kérelmek feldolgozásra vonatkozó irányelv melléklete tartalmazza, hogy milyen kritériumok alapján kerülhetnek be az országok a biztonságos országok listájába. Említettük a kopenhágai feltételeket, de csak azért, mert a tagjelölt országok esetében elvileg teljesíteniük kell a kopenhágai kritériumokat, és az egyik oka, hogy felkerültek a listára. A lista nem végleges, ez egy javaslat, más országokat is megkívánunk vizsgálni, még például afrikai országokat, mert szeretnénk további országokat fölvenni a listára. Ehhez a helyzeteket, az országok helyzetét jól kell, hogy elemezzük. Például Gambia, ahogy elhangzott, lehet, hogy fölkerül a listára, ehhez viszont elemeznünk kell a gambiai helyzetet, emberi jogok és egyéb témák kérdése, és pillanatnyilag erre vonatkozóan nincs megfelelő információnk. A Nyugat-Balkán tekintetében folyamatosan nyomon követjük a helyzetet. Amikor ezen országok csatlakozásáról tárgyalunk, például a 24-es fejezetről, tárgyalunk, a mm, meg elbírálása és stb. témákban. És ezen az alapon az EAZO a Nyugat-Balkánról jelentéseket is készít. Mindenek alapján gondoltuk úgy, hogy a nyugat-balkáni országokat fölvehetjük a listára. Sok tag részéről nagyon helyesen elhangzott, hogy a lista hogyha egy ország föl van a listán, nem jelenti azt, hogy az egyéni kérelmeket ne vizsgálnánk meg. Ez a lista csak arra ad lehetőséget, hogy fölgyorsítsuk az eljárást. Egy menedékkérő mindig is benyújthat olyan bizonyítékokat, például amivel az bizonyítja, hogy Törökország számára nem volt biztonságos hely. Hogyha egy kurd ember menedék kérelmet nyújt be Európában, és azt mondja, hogy Törökországban nem érzi magát biztonságban, akkor az elzo megvizsgálja a helyzetet, tehát ha biztosít, bizonyítani tudja ezt, akkor megkaphatja a menedék jogot, tehát nem zárja ki, hogy ezek az emberek védelmet kapjanak Európában, hogyha biztonságos származási országból jönnek a menedékügyi rendszer más nehezebb esetekre tud koncentrálni, ha alkalmazzuk a biztonságos országok listáját. Sokan említették a roma kisebbségeket, a roma közösségeket. Hogyha megnézzük a roma közösségekből Európába érkező személyek befogadását, az arányuk nagyon alacsony az életkörülmények nem lehetnek megfelelő, nem lehet megfelelő feltételként elfogadni a a pozitív elbírálásakor, mert ha ezt elfogadnánk, akkor rengetegen érkeznének az egész világból. Tehát önmagában az életkörülmény nem megfelelő szintje nem jogosít menedék státuszra. Hogyha valakit üldöznek, az más kérdés hogyha egy országot kiveszünk a listából, hogy itt ennek milyen hatása lesz a nemzeti listára, lesz hatása, igen. A nemzeti lista továbbra is fönnáll, de amikor egy országot az európai listára fölteszünk, az azt jelenti, hogy az összes tagállam ezt figyelembe kell, hogy vegye. De a nemzeti listákat is fönt kívánjuk tartani, mert a tagállamokban eltérő a menedékérők hulláma. Például Bangladesból mondjuk egy konkrét tagállamban kérnek menedékjogot az emberek, és a többi tagállamban nem, akkor a nemzeti listára, nemzeti ellenőrzés alatt fölkerülhet az ország, de nem tartjuk azt szükségesnek, hogy ez az adott ország az európai listára felkerüljön. Tehát a két lista egymásra párhuzamosan fog működni. Még egy pillanat, hogy megnézem a feljegyzéseimet. 75%-os arány, azt hiszem Döpré úr tette fel ezt a kérdést, mit jelent ez a 75%-os arány, hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol magasabb, mint 75% az arány, Szíria, Eritrea és Irak. Három országról van szó. Megnézzük, hogy a javaslat elfogadásakor melyek lesznek az országok, amelyek 75% fölött vannak. Egy év múlva lehet, hogy más országok lesznek ezen a listán. Miért határoztuk meg ezt a 75%-os arányt? Többek között azért, mert el akarjuk kerülni, hogy nagyon sok eh, ember az EU-n belül mozogjon, olyan emberek, akiknek valójában nincs joga nemzetközi védelemre. Nagyon sok visszafordítási döntést meg kell hozni. Hogyha mm, alacsony befogadási arány országból valaki benyújt egy menedékérelmet, és utána vissza kell, hogy fordítsuk, mondjuk Olaszországba, Görögországba áthelyezzük Lengyelországba, és utána a lengyel hatóságok elutasítják a menedékérelmet, mert akkor a lengyel hatóságnak kell foglalkozni a visszafordítással. Tehát nagyon sok energiát fektetnénk abba, hogy áthelyezzük ezeket a személyeket, és utána pedig vissza is fordítjuk őket. Úgy gondoljuk, hogy a fogadóállomásokkal azt is meg tudjuk oldani, hogy akinek nincs joga menedék státuszra, azokat minél előbb vissza tudjuk fordítani a beérkezési pontjukról a hazájukba, vagy a származási országokba. Tehát azokra akarunk koncentrálni, akik valóban jogosultak nemzetközi védelemre. Ezért a hatékonyság szempontjából úgy gondoljuk, hogy így el tudjuk kerülni, hogy sok energiát fektessünk olyan emberek ellátásába és kérelmének elbírálásába, akiknek nincs joguk erre. Miért akarunk állandó áthelyezési mechanizmust? Juncker elnök úr a State of the Union, az Unió helyzete beszédében említette, hogy jövőre elő fog állni a bizottság egy állandó áthelyezési mechanizmussal is. Tehát lesz egy állandó áthelyezési mechanizmus és egy állandó letelepítési mechanizmus is. Először megnézzük az EU-n belüli szolidaritási mechanizmusokat, de utána meg kell vizsgálnunk a legális útvonalak lehetőségét is. És nagyon sok kérdés merült föl arról, hogy gyakorlatban hogy fog működni az áthelyezés. Hát most ezen dolgozunk, most készítjük elő a részleteit az áthelyezési mechanizmusnak. Először ugye 40 ezer főre dolgoztuk ezt ki, ahogy tudják. Tegnap a tagállamokkal egyeztetünk, plusz az EASO-val is, és az UNHCR-rel is, pontosan, hogy a végrehajtás gyakorlati kérdéseit tisztázzuk. Komplex mechanizmusról van szó, hosszasan tudnék erről beszélni, minden esetre erre vonatkozó üléseket tartunk október 1-ig. Gyakorlatilag most Olaszország, Görögország ügynökségi támogatást kap, figyelembe véve az emberek profilját. Meg kell határozni azokat az embereket, akiket áthelyezünk. A tagállamok három havonta mm, küldik a kvótát, a kvóta számokat jelent, számok teljesítését, de gyakorlatilag két év alatt kell teljesíteni a kvótát. Finország mondjuk 2000 embert fogad be, akkor ez azt jelenti, hogy 500-at fogad be a következő hónapban, és lehet, hogy majd egy év múlva megint 500-at, úgyhogy ezt folyamatosan nyomon kell követni, a bevándorló profilja alapján meghatározzunk bizonyos embercsoportokat, akiket áthelyezünk, biztonsági ellenőrzéseket is el kell végezni, azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a biztonsági szint mindenkinek megfelel, nem csak az olaszoknak, hanem azon hatóságoknak is, amelyek eh, ahova áthelyezzük, eh, tehát azon ország hatóságának is, ahova áthelyezzük a szemét az IOM támogatásával megszervezzük a szállítását ezeknek az embereknek abban az országban ahova áthelyezzük. Úgyhogy nagyon röviden ez fog történni. Ahogy mondtam, most kezdjük az első 32 ezer embernek az áthelyezését, hogy pontosan fogalmazzak. Megnézzük, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, és mindez előkészíti majd az állandó áthelyezési mechanizmust is. Most az első lépés 32 ezer főre vonatkozik, ma délután reméljük, hogy a 120 ezer főre is megállapodás születik, hát nagy a reményünk erre, és így a két ideiglenes áthelyezési mechanizmus segítségével pontosítani tudjuk majd az állandó áthelyezési mechanizmust is. Ahogy korábban mondtam, erre szükség van, és nagyon sok képviselő is hangsúlyozta, hogy állandó mechanizmusra van szükségünk, és nem csak adhok módon kell, hogy dolgozzunk minden alkalommal, amikor válsághelyzet alakul ki. A válságmechanizmus beindítására is elhangzottak kérdések. Én azt gondolom, hogy a szövegben ez egyértelműen szerepel, és nyitottak vagyunk a definíciók további javítására vonatkozó javaslatok tekintetében. Úgy gondolom, hogy olyan mértékű a válság, és nagyon nagy a nyomás rajtunk, úgyhogy fontos, hogy jól előkészített bevándorlási rendszer legyen. Egyébként egyébként Metzola asszony számára mondanám, hogy a definíció azt mondja, hogy figyelembe véve az érintett tagállam méretét is. Hát nem csak az egész EU a kritérium, hanem a konkrét országra gyakorolt nyomást és figyelembe vesszük, és ebben az egyik kritérium a tagállam mérete. Az elosztási módszerek és a kritériumok tekintetében nem a méretet vettük be, hanem a lakosság számát, és az egyfőre jutó menedékkérők száma fejezi ezt ki. De természetesen lehet javítani az elosztási képletet, és az Európai Parlamenttel ezt majd meg tudjuk tárgyalni ezeket a tényezőket. Azt hiszem, hogy most ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. If any member feels the the detailed question. Nos, hogyha valakinek van még részletes válasz igénylő kérdése, azt kérem eh, írásban eh, nyújtsa be. Azt hiszem, hogy eh, igyekezett a bizottság képviselője minél részletesebb válaszokat adni. Elnézést kérek, egy kérdést elfelejtettem. amikor áthelyezik az embereket egyik országból a másikból, akár csak Dublin-a kapcsolatban egy leszépászé dokumentumot kapnak az emberek, e, amely lehetővé teszi a Dublini e, rendelet alatt az embereknek a mozgását. Köszönöm. Nagyon sok munkánk van még ma, hogy minden ilyen kérdésre reflektáljunk. Tehát Michel úr, akkor most hadd térjünk át a nem jogalkotási aktusokra. És pedig egy közleményre, amely a 6-tól 10-es pontokat, pontokban került találásra. Rendben. Itt négy kérdésre válaszolunk egyszerre, tehát akkor ez egy kicsit hosszabb lesz. Akik nem voltak itt az elején az ülésnek, a következő struktúra alapján e, járunk el. Két részre osztottuk, és most a nem jogalkotási dokumentumokkal foglalkozunk. Kérem, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban a, a közbeszerzési szabályokkal kapcsolatban a válság során. Ez a hatos pont. Amikor a hatóságok a migráció miatt nagy nyomás alatt vannak, akkor növelni kell a fogadási kapacitásokat, a különböző menedék befogadó állomásokat, az élelmiszer rohanemű, stb. szállítmányoknak a fogadására szükséges, hogy lépéseket tegyenek. És szeretnék ezért a közbeszerzési szabályokat megkönnyíteni. Ebben a közleményben a bizottság felvázolja, hogy mik az EU szabások, amikor ezek a, a, szab, a szolgáltatásokat szerezzük be, és pedig gyorsan és egyszerű módon. Nem olyan régen fogadtuk el a közbeszerzési irányelvet, és ez lehetővé teszi, hogy könnyebben végezzük ezeket a dolgokat. A különböző hatóságok, országos és helyi hatóságok számára ez megkönnyíti ezt a feladatot. Második kérdés a, a visszafogadással kapcsolatban. Van egy EU cselekvési terv és egy kézikönyv a menekült ügyi rendszernek a hitele forog itt kockán, mert hogyha figyelembe vesszük, hogy e, milyen e, e, számban ismerik el az embereket, és hogy mennyien jönnek, mennyit fogadnak el, mennyit utaznak, utasítanak vissza, és ezeknek a vissza, az nem olyan nagy, 40 százaláka, fogadják be, és a 60%-ot viszont, akikről a hazaküldésről döntöttek, azokat, azok nem térnek haza tulajdonképpen, tehát nem viszik őket vissza. Ez azt jelenti, hogy nem hatékony a, a vissza térítési politikánk. Tehát a visszatérésnek a kérdése nagyon összetett. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem eléggé aktívan lépünk, de vannak azért harmadik országok, akik nem akarnak együttműködni. Tehát növelni kell az EU rendszernek a hatékonyságát, tehát hogy az illegális bevándorlókat hazaküldjük, és ezen kívül szükséges a visszafogadás rendszerén is erősíteni a származási és a transferországokkal kapcsolatban. Ezek az akciók a nemzetközi megállapodásoknak, az emberjogi megállapod, normáknak, az ENSZ alapokmányának és az alapjogi kartának a elveinek megfelelőek. Te persze még van helye a hatékonyabb munkának, és figyelembe kell venni az emberek jogát a visszatérésre. Az év végére a Frontex rendelet módosítását fogjuk benyújtani, azért, hogy a Frontex hatáskörét eh, megerősítsük, a vészatérés területén különösen ezzel támogatjuk a tagállamokat a visszatérési tevékenységükben. Ezen kívül jogalkotási módosításokat is fogunk a Schengeni információs rendszerre kapcsolatban benyújtani, azért, hogy kötelező legyen, hogyha a visszatérési határozatot meghozták, akkor a többi tagállamok számára is láthatóvá tesszük ezt a dokumentumot. Mert különben hogyha egy más tagállamból lépnek be a Schengeni tagállamba, akkor látni kell ezt a határozatot. Tehát két jogalkotási javaslat is van. Ezen kívül növeljük a Frontex projektjeinek és szakembereinek a számát a visszatérési műveletekkel kapcsolatban. Ezt is az, Európai Tanács megtartja majd holnap. A külső, eh, tehát a visszafogadási oldalt illetően az afrikai országokkal, a származási országokkal való együttműködéseket szeretnénk eh, megerősíteni a kotonai megállapodás 13-as szüktének alapján, és tárgyalásokat is eh, indítunk a származási országokkal kapcsolatban, hogy megkönnyítsük a visszafogadást. Természetesen, ha, amikor harmadik országokról beszélünk, akkor e, arra is kell gondolnunk, hogy a visszatérő emberek e, integrálódjanak. És ezért e, a reintegrációs projektekre megfelelő összegeket biztosítunk, tehát egy trust fund is lesz, egy alap is ennek a céljából. Aztán van egy kézikönyv is, a visszatérési kézikönyv, amely a melléklete a közleménynek. És ebben a visszatérési műveleteket, műveleteknek adunk irányítást, a rendőrségi, a határőrizeti, a befogadott táborokban és ellenőrző szervekben dolgozó emberek számára. Ez egy gyakorlati eszköz, amely hasonló a Schengeni határőrizeti kézikönyvhöz tehát megkönnyíti azoknak a munkáját, akik a visszatérési műveleteket irányítják. Ez inkább egy végrehajtási eszköz, mert nagyon sok gyakorlati kérdésre ad választ. Ezt a kézikönyvet az utóbbi öt év során állították össze, a visszatérési irányérnek a kapcsolattartó biztonságának segítségével, és a titkárságot is bevontuk ebbe a munkárba. Nos, a visszatéréssel kapcsolatban ennyit akartam mondani. Az afrikai segítési alap Mogherini asszony egy AFET Libye Droa ülésen vett részt szeptember 15-én, és bemutatta a, a migrációnak a prioritási kérdéseit. Mint tudják, a Valette csúcs számára, amely november 12, 11 és 12-én fog megtörténni, és ebben 1,8 milliárd eurót szeretnénk a migrációval kapcsolatos projektekre fordítani. Természetesen kérjük a tagállamokat is, hogy pénzügyileg járuljanak hozzá ehhez az alaphoz. Én elsősorban olyan projekteket támogattunk, amely a migrációval, a reintegrációval kapcsolatosak. Ugyanakkor a fogadási kapacitásokat is szeretnénk növelni Afrikában. A lakóhelyük egy elhagyására készült, kényszerült emberek számára, de a fejlesztési, ifjúsági fejlesztési projektek számára is szeretnénk összegeket pántlikázni. Azt hiszem, hogy ezzel a 6-tól 11-es kérdéseket megválaszoltam. Kedves kollégák, a nem jogalkotási dokumentumokkal foglalkozó ülés szakon következő szakaszában mindenkit arra kérek, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Ilyen formában 11 óra 30-kor az elnökségi pontokra térhetünk rá. Ezt mindenképpen 11 óra 30-kor kell megtartanunk, ugyanis koordinátorokkal kezdjük. Most pedig Mrs. Havan következik. Elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönöm szépen a bizottságnak ezt a nagyon precíz áttekintést, röviden, összefoglalva. Először is nagyon pozitívnak értékeltem, hogy a visszatérítés témájában egy nem jogalkotási koncepcióval is rendelkezik a bizottság, amiről minden bizonyal még folytatunk vétát, hiszen egyrészt az emberi jogokat és az egyes személyek jogait is figyelembe kell venni, másrészt pedig világos az is, hogy egy olyan személy, akinek nincsen tartózkodási joga egy adott Európai Uniós tagállamban, bármikor számíthat arra, hogy vissza térítik az eredeti ország, abba az országba, ahová őt szállják, mivel hogyha erre nem kerül sor, akkor ez ahhoz vezethet, hogy a többi ö, ö, abban a tagállamban menekültként elismert személy ott maradását akadályozza ez a személy is, mivel nagyon nagy számban beszélünk itt emberekről, nagyon komoly integrációs költségekről beszélünk, orvosi, oktatási, egyéb adminisztrációs költségekről nagyon sok szempontból nagyon magasak a költségek. Még egy kérdésem lenne a Schengeni rendszer módosításai kapcsán. Részleteket is szeretnék hallani, milyen módosításokat terveznek, illetve a visszatérítésnél az Európai Bizottság a következő hetek, hónapok során milyen intézkedéseket tervez konkrétan, hogy legyen valamilyen rálátásunk arra, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió mit tesz, illetve azt is említette a bizottság képviselője, hogy a költségvetés és a Frontex személyzetét is meg szeretnék említene, em, meg szeretnék em, emelni, és az IASZ-nál, a Frontexnél nagyon komoly a, a szükség erre. A kérdés az az, hogy a visszavezetés kapacitásoknál milyen nagyságrendben gondolkoznak, hogyan próbálják megemelni az ezzel foglalkozó személyzetet és költségvetést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm ezt a rövid összefoglalást a bizottsági képviselőnek a szerződések kiosztása, a pályáztatás, ezt le kell egyszerűsíteni, a legszükséges emberekkel kell korlátozódni, és a visszatérítésnél szerintem azt kell szem előtt tartanunk, hogy ez nem mindig történik meg a gyakorlatban, különböző okokból. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyszerűen a múltban ezt nem tartották eléggé fontosnak, hogy ezt foganatosítsák, de gyakran humanitárius vagy gyakorlati okokból nem lehetség, lehetséges ez az intézkedés, erre is gondolnunk kell. Ebben az összefüggésben pedig lenne még egy kérdésem is a kézikönyv kapcsán nagyon sok aggódó polgár keresett meg engem az utóbbi napok során, és a kézikönyvről kérdeztek. Az volt a félelmük, hogy a visszatérítés bármilyen eszközzel lehetséges, akár erőszakkal is, és erről minden bizonyal még egyszer vitáznunk kell, meg kell vizsgálnunk, hogy pontosan ez lehetséges-e, és ezt hogyan oldjuk meg a külső fellépési és vagyonkezelési alapok kérdése. Szeretném elmondani, hogy az a kaotikus helyzet, amit jelen pillanatban Európában tapasztalunk, semmilyen összefüggésben nincsen a, mene, a menekültek abszolút számával, hanem egyszerűen ennek az oka az, hogy passzívak voltak az Európai Uniós tagállamok. Az UNHCR-nél noha nagyon komoly ígéreteket tettek az Európai Uniós, nagyon komoly ígéretet tett az UNHCR, hogy különböző forrásokkal támogatja az EU-t, de mégsem támogatta a gyakorlatban. És amikor erről a vagyonkezelő alapról beszélünk, akkor az a kérdésem, hogy ez az alap valóban érdemben hozzájárul ahhoz, hogy azok az emberek, akik egyszerűen a szegénység miatt, a jövőkép hiánya miatt ö, hagyják el az országukat, olyan ö, ajánlatokat kapnak ezzel az alappal, ezen az alapon keresztül, hogy amely megkönnyíti, hogy ott maradjanak az országokban, vagy pedig egyszerűen arra használják föl ezeket a pénzeket, hogy ezekben az eredet országokban határellenőrzéseket folytassanak majd. Hisz ezt nem tartanám ö, szerencsés lépésnek, mivel ezzel nem tudnánk megakadályozni a menekült áradatot. A resettlement a következő évben az rendben van, de a, a hotspotokkal kapcsolatban tudom, hogy ez nincs konkrétan a renden így, de mégis lenne egy kérdésem a felvevő állomásokkal kapcsolatban. Ugye nagyon különböző a helyzet, az nagyon különböző eljárásokat alkalmaznak az egyes tagállamokban, noha az irányelv egységes. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen hotspotnál nagyon rövid idő alatt viszont az összes tagállamban egységesen gyorsított eljárásban azonnal dönteni tudnak arról, hogy ki maradhat és kit küldenek vissza. Milyen eljárás alapján döntenek ilyen gyorsítottan a tagállamok, és nem kellene ennek az eljárásnak is a már érvényben lévő menekült ügyi eljárás keretében zajlania. Köszönöm szépen. Szeretném említeni, hogy lesz egy meghallgatásunk holnap a hotspotokkal kapcsolatban. Konkrétan. Wittem asszony következik. Köszönöm szépen. Na, most svédre váltok, kérem mindenki vegye fel a fülhallgatót. Én is köszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt, ezt az összefoglalást, nagyon jó eszmecserét folytattunk, azt hiszem, hogy a kérdéseinkre egyértelműen válaszokat is kaptunk, talán nem teljesen, de valamilyen fajta megközelítő választ mégiscsak kaptunk, és mégiscsak az az érzésünk, hogy ebben, ebben részt, részt veszünk. Nos, ami az afrikai vagyonkezelési alapot illeti, ez nagyon ígéretesen hangzik, nagyon fontos, hogy a hogy helyileg tegyünk valamit, és meg tudjuk akadályozni a helyszínen azt, hogy egyáltalán elinduljanak ezek az emberek. Azt hiszem, hogy ennek eljött az ideje egyértelműen, és itt felelősségünk van és egyszerűen szembesülni kell az ott lévő helyzettel. Gondoljunk a menekült táborokra. Ott alig van pénz, és mindent megtesznek az adott gyakorlati szakemberek annak érdekében, hogy ez a rendszer hatékonyan működjön. Itt óriási a felelősségünk. Ami az át telepítést illeti, Anna Maria Koratszabi nagyon világosan ábrázolta ezt. Ezzel az áttelepítésekkel foglalkoznunk. Azért, hogy emberhez méltó ö, viszonyokat teremtsünk ezeknek a menekülteknek, és botrányos az, hogy csak 15 Európai Uniós tagállam hajlandó arra jelen pillanatban, hogy felvegyék ezeket az embereket. 13 tagállam ellen egyszerűen nem hajlandó. Az Amerikai Egyesült Államok az az ország a világban, amely a legtöbb menekültet veszi föl. 70%-ról beszélünk, és mi itt 28-an csak 12%-ot veszünk föl. Szerintem ez botrányos. Nagyra értékelem azt, hogy ezt a az eszmecserét itt folytat, lefolytatjuk, hiszen itt mindent elmondhatunk, ami a szívünket nyomja, és a frakcióm nevében is köszönöm ezt a konstruktív délelőttöt. Köszönöm szépen. Cornelia Enz következik. Később jön. Judith Tarantini. Nem, ő sincs itt. Laura, hát nem nagyon jó a helyzet. Mrs. Mayor asszony, nem, ő sincs itt. tava. Polgárul fogok beszélni, elnök úr, úgyhogy mindenki vegye vissza a felhallgatóját. A bizottsághoz két kérdésem lenne röviden. Az, az a rendelet, ami a frontex kapcsolatban megemlíted azt. Most ennek a rendeletnek mi a koncepciója? Ez egy újfajta visszafordító ügynökség létrehozása lesz, És mit gondol arról, hogy a határmenti ellenőrzéseket meg kell erősíteni, mint ahogy több tagállam is ezt kéri? Vagyis az a kérdésem, hogy mit gondol arról a tényről, hogy nagyon sok külső tagállam a katonai bevetéssel, a katonák bevetésével védi a határait. A második általánosabb jellegű kérdésem. Az utóbbi néhány nap során a bizottság javaslatait átmeneti jellegűnek kell tekinteni, illetve az átmenet és a hogyha ez nem működik, ez a mechanizmus, akkor van-e B-tervük? Péter következik, mondja az elnök. a harmadik és a negyedik ponthoz szeretnék hozzászólni, amit egyébként már lezárt az elnökség, úgyhogy lehet, hogy visszavonom. Ez a következő pontok, mondja az elnök. A harmadik és a negyedikhez szerettem volna hozzászólni az áthelyezési mechanizmushoz. És a biztonságos eredetországokról. Nos, röviden, azt hiszem, hogy itt egyértelmű, hogy itt két fő problémánk van a relokációs mechanizmussal, illetve a biztonságos eredet országok közös listájával kapcsolatban. Először is azt gondolom, hogy hogy a azt gondolom, hogy a relokációs mechanizmus csak az első lépés jelentene, és egy nagyon konkrét és hatékony integrációs mechanizmusra is szükségünk lesz a menedékkérők esetében, hogy lehetővé tegyük a számukra azt, hogy új életet kezdjenek az Európai Unióban. Ez az egyik dolog. A második. Meghallgattam a bizottság képviselőjétől azt, hogy lesz egy közös európai listánk, és egyes tagállami listáik is lesznek. Hát szerintem ez nem jó, mivel természetesen látjuk Magyarország és más országok esetében az, hogy a tagállami biztonsági eredet állam listákat eh, buherálni fogják politikai érdekek mentén ezért közös Európai Uniós listára van szükségünk a biztonságos tranzit és a biztonságos eredet országokról. Egy közös listára van szükségünk, nem pedig tagállami listákra. Köszönöm. Um, um, um, I, section, so... Elnézést az elejéről lemaradtam, mondja az elnök. Tomasz Csatovszki következik. Köszönöm szépen. Szeretnék még reagálni. És Péter Niedermayerhez csatlakoznék. Köszönöm ezt a bizottsági munkát. Amikor elolvastam a dokumentumokat, nagyon örültem annak, hogy a bizottság ilyen nagyra törő tervekkel próbálja megoldani ezt a problémát. És hogy konkrét dokumentumokat is összeállítottak. Amely pedig a biztonságos eredetországok listáját illeti. A listán szereplő országokkal egyetértek, Törökországgal is, de még további országokat is felvennék, például Sri Lanka és Banglades a biztonságos eredet országok listája nagyon fontos. Szerintem Tunézia és Líbia is biztonságos országok. Azt kell kifejezésre juttatnunk, hogy ezekből az országokból érkező embereket gyorsított eljárásban ki kell utasítani, ami pedig a, ezt a visszatérítést illeti. Monika is említette azt, hogy nem elégséges az, hogy csak elutasítjuk ezeket a kérelmeket. Vissza is kell vinni fizikailag ezeket a személyeket. Nagyon sok afrikai országból származó személy eljut Európába, és őket biztonságos utakon vissza kell térítenünk, különben ezek a személyek a legkülönbözőbb bűncselekmények áldozataivá válnak, esetleg rabszolgának is eladhatják őket, és hogyha azt látjuk, hogy mi történt a szicíliai menekült táborokban, fel, el, előveszik ezeket az embereket, és eladják őket rabszolgának. Ezt kellene megakadályoznunk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottságnak a külkapcsolati szolgálatokat is be kell vonni ebbe a munkába, és az afrikai államokkal közös eljárás kell kidolgozni a tekintetben, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak a visszatérítésnél, milyen kritériumok fennállása esetén kell visszaküldeni az embereket. Például Nigériában az embercsempészet bűncselekménynek számít, nagyon komolyan büntetik, de ezeket a gyakorlatban nem alkalmazzák, mégsem a hatóságok Nigériában. Még egyszer a határidőkhöz szeretnék hozzászólni. Az elektronikus eszközöknél a határidőnek 30 napra kell lerövidülnie, a 40 nap nem a 40 nap túlságosan hosszú. A bizottsági dokumentumokhoz ezt szeretem volna hozzászólni. Köszönöm, Lemberg a következő. Tack för ordet. Vi pratar här om återvändande direktivet. Köszönöm, elnök úr. Itt a visszatérítési irányelvről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és igazán aggályosnak tartom, hogy csak 40% a visszafordítottak aránya. Dolgozunk kell ezen a számon. Ugyanakkor nem kéne csodálkoznunk a jelenlegi helyzeten. Hogyha alapvetően nyitottak a határaink, akkor jönnek a bevándorlók. Hát ez nem kéne, hogy akkora meglepetés legyen. Nézzük meg Svédországot. Svédországban nagyon sokan élnek törvénytelenül, illegális módon, és az ellenőrzést kell megszervezni, és vissza kell őket fordítani, de egyszerűen nincs elég kapacitás erre. És ennek a következménye, ez annak a következménye, hogy alapvetően nyitottak a határaink. A javaslatom az, hogy gondoljuk végig a külső határok kérdését, a nemzeti határok kérdését, sok tagállam ezt már megtette, hogyha egy menedékkérelem alapján valaki a Schengen élvezetben szabadon mozoghat, és 14 hónap után lejár az új lenyomat érvényessége, akkor gyakorlatilag szabad mozgás, szabad utazást biztosítunk. Bizottságnak ezt végig kell gondolnia. Nagyon kevés embert fogunk visszafordítani, egyszerűen nem tudjuk a jelenlegi helyzetet kezelni, és ahogy Winström asszony említette ma délelőtt az ENSZ kivezet. Nincs, egyszerűen nincs pénzük, nincs a szíriai másfél millió ember számára elég élelmiszer. Szerintem itt kellene támogatnunk az embereket, és ott kell, hogy megnyissuk a szívünket helyszínben, a helyszínen, ahol ivóvízre van szükség, élelmiszerre van szükség, megfelelő szállásra van szükség, ott kell, hogy segítsünk, és ott kell, hogy támogatóak legyünk. Köszönöm. Fajt úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mihály úr, azt hiszem, hogy nagyon hihetően mutatta be ezt a visszatérítési kézikönyvet, de számos kérdés még nyitott marad, ugye itt most 40 százalékról beszélünk a visszatérítésnél, és 60 százalékról akik maradnak. Ezek átlagos értékek az irakiak esetében, ugye önök irakia, ön irakiakról beszél, vagy pedig ez az egész menekültek halmazára vonatkozik, és vannak-e különbségek a nyugat-balkáni származóból származó emberek és a többiek között? Na, nagyon fontos, hogy pontosítsuk, mivel gyakran a menekültek azt mondják, hogy szíriaiak, mivel tudják azt, hogy ugye nincs náluk dokumentum, és tudják azt, hogy akkor biztos felveszik őket, de nagyon sokszor nem Szíriából származnak, és ön is azt mondta, hogy a Frontexnél lesz egy return office, ha 81 alkalmazott, ez hogy fogja ezt a munkát meg elvégezni, és azt mondja, hogy több személyzetet felvesznek, de ugye Németországban ön is említette, hogy 2000 személyt vesznek föl, hát akkor ezek szerint a Frontexnél 8, 8 kellene fölvenni de a Frontexnél inkább a visszatérítésről beszélnek, de, de folyamatosan papíron léteznek ezek az intézkedések, csak hogyha ezek az emberek nem hajlandóak visszatérni az országaikba. És ö, azt hiszem, hogy ez egy nagyon korlátos lehetőség akkor, amikor azt látjuk, hogy ö, 5000 eurót adunk egy menekültnek az Európai Uniós költségvetésből, de például miért nem a saját országában költjük el ezt az 5000 eurót fejlesztésre, hogy ez az ember visszatérhessen oda, és ne csak egyszerűen odaadjuk neki, mert ez, ezzel elpazaroljuk ezt a pénzt. És mi történik akkor, hogyha egy másik országba átmegy az adott személy, ezt már mások is megkérdezték, illetve mi történik akkor, hogyha valaki nem hajlandó magát regisztráltatni, hogyha nem regisztrálják, akkor ezt se lehet küldeni, ugye ezt tudjuk. Köszönöm. Member. Köszönöm szépen az utolsó képviselő, akit meghallgatunk ebben a vitában, Szerramen úr. Köszönöm, elnök úr. Alapvetően üdvözlöm a bizottsági javaslatot mindegyik lépése, mindegyik pillére tekintetében. Pontosan erre van szükségünk. De azt is el kell mondani, hogy nagyon sajnálatos, szinte tragikus, hogy itt vagyunk ebben a helyzetben, és teljesen egyértelmű, hogy ezek a pillérek, ezek a lépések, amelyeket a bizottság ajánl és javasol, ezek korrektek, de csekélyek és későn érkeznek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem lenne jó a javaslat, de 10-5 egy évvel ezelőtt kellett volna ezeket a lépéseket megtenni. Úgyhogy igen, hatékonyabb visszafordítási politikára van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal több forrásra van szükségünk ehhez minden egyes tagállamban. És igen, szükségünk lenne közös biztonságos ország listára, ahol vissza lehet fordítani a menedékérőket. De sajnálatos, hogy a válság közepette a tagállamoknak nem egyezik az elképzelése ennek a tekintetében. Ezért én most nem kritizálom a bizottságot, hogy csekészséget és túl későn javasol, mert alapvetően természetesen maguk a tagállamok, amelyek egymásra mutogatnak, amiatt, hogy túl kevés dolog történt eddig, és kik a felelősek, a kormányok a felelősek a jelenlegi helyzet tekintetében. Azt látjuk most, annak vagyunk tanúi, hogy egy szinte ellenőrizhetetlen menekült hullám, bevándorló hullám érkezik, és nincs közös elképzelésünk arra, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Összefoglalva annyit mondanék, hogy a bizottsági javaslat, ahogy mondta, pontosan az, amire szükségünk van. Szükségünk van ezekre a pillérekre és lépésekre, ezeket meg kell tenni, de sürgősen tegyük ezt meg, mert már most is két vagy három lépéssel le vagyunk maradva. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Lehet, hogy több mint két-három lépéssel vagyunk lemaradva. És köszönet. Egy rövid kérdésem lenne nekem is, mielőtt az előadókat hallgatjuk meg a jelentések tekintetében. Egy rövid kérdésem van. Ez hasonló ahhoz, amit Cipel asszony mondott, a visszatérítési kézikönyv és a visszatérítési irányelv tekintetében a bizottság ezen a nagyon érzékeny területen nagyon sok munkát végzett, és úgy látom, hogy a visszatérítési irányelv paramétereit használják, ehhez raga, ehhez ragaszkodnak. De Cipel asszony is utalt arra, hogy vannak olyan értelmezések, amelyek eltérnek, úgyhogy szeretném azt tudni, hogy szigorúan alkalmazni kívánják az irányelv paramétereit, akkor is, hogyha nagyon eltérnek a nemzeti visszatartási határok. Ez egy nagyon érzékeny terület az EU számára, úgyhogy szeretnénk pontosan tudni, hogy a befogadó központok tekintetében mindez mit jelent tehát természetesen a visszafordítási kézikör segíti a helyzet kezelését. Konkrétan a paraméterek tekintre szeretnék rákérdezni, ez egy nagyon érzékeny téma. Kollégák, most az a tervem, hogy mindenki szót kapjon. A 11-es font, ami a Schengeni övezetre vonatkozik, ezzel a témával október 1-én foglalkozunk, mert ha most megtárgyaljuk ezt a kérdést akkor ugye 11.30-kor az elnökségi témával kell, hogy foglalkozzunk, az nagyon fontos, hogy az időben megkezdjük. Úgyhogy kollégák, még a, ugye a következtetésekre is időt kell, hogy tartsunk, a két előadót meg kell, hogy hallgassuk, úgyhogy a tervem most az, ha egyetértenek vele, akkor október 1-én tárgyaljuk a 11-es napi rendi pontot, és a mostani témát lezárva, Kienge asszonyt és még egy képviselőt még meghallgatunk. Inkább Kienge asszonyt hallgatnánk most meg, mert ő korábban nem szólt hozzá a témához. Utána a bizottságot is meghallgatjuk, hogy a kérdésekre reagáljanak, és végső megjegyzésekkel éljenek, ha ez elfogadható. Tehát most ezt így nyugodtan meg tudjuk tenni, és nem kell gyorsan lezárnunk a Schengeni pontot, és 1130 ig Ha ez elfogadható, Kience asszony, Cecilia, akkor kérem, hogy a bevándorlási jelentése kapcsolatban tegye meg a megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr, nagyon érdekesnek tartom a mai vitát, nagyon érdekesek azok a témák, amelyeket bemutattak, és a munkánk megerősítése szempontjából is mindez fontos. Ugyanakkor aggályosnak tartom a kiskorúak helyzetét, nagyon keveset beszéltünk erről. Meghallgattam a bizottság válaszát, és azt vártam, hogy a bizottság a kiskorúak témájáról is részletesebb információt adjon, de ez nem történt meg. Azok a számok, amelyeket ismerjük az Európába beérkező kiskorúak tekintetében az utóbbi fél évben, folyamatosan nő ez a szám, és a kiskorúakra vonatkozóan cselekvési tervet kellene elfogadni, ez egy kérdés a bizottsághoz. Esetleg konkrét ajánlásokat lehetne kidolgozni olyan a tagállamok számára, hogy hogyan tudják védeni, integrálni a saját nemzeti rendszerükbe a kiskorúakat. Az egyszerű jogi definíció, vagyis a kiskorúak a szintű érdekvédelmi igénye, az szerintem túl általános, pontosabb meghatározásra van szükség. És az áthelyezési mechanizmus tekintetében is a kiskorúakkal külön kéne foglalkozni, nem csak a kíséret nélküli kiskorúakkal. Még egy megjegyzésem. Szeretném tudni, hogy a visszafordítás esetében hogyha egy szemét visszafordítunk, visszaküldünk a származási országba, akkor az emberi jogok tekintetében nyomon fogjuk-e követni az ő sorsukat. Sokszor azt látjuk, hogy visszafordítunk embereket, személyeket, és sokszor a visszatérítés követően nagyon rossz bánásmódban részesülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most megszólítom a... nem. Michel urat kérem, hogy reagáljon a képviselők kérdéseire, és esetleg foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök úr. A Schengeni változtatásokat illetően csak a Schengeni információs rendszerbe vele lennék az a visszafordítási határozatot tehát amikor valaki visszatér a Schengeni területben a visszatérési határozat alapján, akkor ezt látják a határőrök. Lehet, hogy a Schengeni határkódex bizonyos módosításait is benyújtjuk később, és amikor ennek a vitája megtörténik, akkor majd megint beszélhetünk róla. Az ünökségnek a személyzetével kapcsolatban a bizottság belső megbeszéléseket tart a Frontex és az európol személyzetének a növezetésére. Ez azt jelenti, hogy 60 ember Frontexnek és 35 a Europolnak de ezeket még nem tudom hivatalosan megerősíteni, mert még mindig beszélünk a költségvetési főigazgatósággal és más igazgatóságokkal együtt. De csak azt szeretném jelezni, hogy a Frontex és az AUZO a tagállamokból is alkalmazhatnak szakértekeket, például a hatspatokon, vagy a Rabbit eljárás alapján felhívást hirdetnek meg a tagállamoknak a szakértők számára. És az is így teszi, tehát a hotspotban Frontex vagy EOZO ernyő alatt láthatunk szak, tagállami szakértőket, hogy növeljük, ezzel növeljük a kapacitást. Nekünk nincsen eszközönk arra, hogy a központból legyenek erre a célra szánt szakértőink. A visszafordítást illetően lehet kényszerített visszafordítás is, e, e, az irányelv és a kézikönyv is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nem csak az önkéntes, hanem a kényszerített visszatérés is előfordul, hogyha csak a e, csak az önkéntes visszatéréssel foglalkozunk, akkor még alacsonyabb lesz a visszatérők száma. És ezeket a lépéseket az emberi jogi elvek alapján kell megtenni, a nemzetközi kötelezettségeinket figyelembe véve. A Frontexnek van ellenőrzési rendszere, tehát amikor közös visszatérő repülőjáratokat használnak, akkor például figyelnek arra, hogy az erőszakot hogyan alkalmazzák, tehát arányosan kell alkalmazni. Nos, a hatspatoknál hogy működik a visszatérítés? Először regisztrálják, nyilvántartásba veszik a bevándorlókat, új lenyomatot veszik őket, és átvilágítja őket a Frontex. Hogyha olyan nemzetiséghez tartozik a menekült, akiknek alacsony az elismerési aránya, és nem kér menekült jogot, akkor elindul ez, ez a visszafordítási folyamat. Hogyha nemzetközi védelem alá kerül, akkor, akkor a normális menekültügyi eljárások fogla, folytatódnak, és az áthelyezési séma alapján fogják tovább folytatni az ügyét azon személyek esetében, akik csalnak a személyazonosságukkal, ott vannak olyan emberek, akik, és tolmácsok, akik meg tudják állapítani a, a személyazonosságot, ezeket az embereket. A tolmácsok például meglátja, hogy arabot marokkói vagy másfajta kiejtéssel beszél aztán más dolg, módon is tudják dokumentálni a származásokat. Persze az eritreiakkal kapcsolatban nehezebb a helyzet, hasonló nyelvet beszélnek, mint máshol, de és akkor egyre mélyebbre kell hatolni a, a vizsgálatukkal, de erre megvannak a szakértők. Tehát eh, a hatpatokon ezeket az eljárásokat eh, alkalmazzuk. A a tagállamokban a menekültügyi szakértőknek is megvannak az ismereteik ahhoz, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérelmezőkkel. Van-e B-tervünk? Nincsen. A terv az, hogy egy állandó rendszer fogadjunk el, és tám, számítunk az Európai Parlamentre is. A legjobb terv ugyanis az A terv. A határokon lévő hadsereg kérdését illetően a a Schengeni határkódex az semleges azt illetően, hogy ki őrzi a határokat. A különböző tagállamok különböző rendszerek léteznek. Vannak olyanok, ahol, ahol a, ezek katonai vagy pedig polgári közszolgálatokhoz tartoznak. De ez a, a, e, ennek a, e, az erről való döntés a, hatáskör, a tagállamok hatáskörébe e, tartozik. Itt a fontos csak az, hogy az EU szabályokat megfelelően alkalmazzák, mindegy, hogy ki, ki dobja be ezeket az embereket. A biztonságos származási országokról már beszéltünk, és arról is, hogy EU vagy nemzetközi listán val kell rendelkezni, ez lépésenként működik. Megpróbáltunk egy EU listát felállítani, a tanács ezt e, e, visszautasította, és egy nemzetki, nemzeti listát akar, most pedig akkor újra előálltak egy európai listával, ami a nemzeti listákat fogja még e, kiegészíteni de majd meglátjuk, hogy a tanácsban hogyan döntenek, hogy például a nemzeti listákkal tovább nem foglalkoznak. Különösen, hogy most már csak hét országról van szó, és nagyon sok országok lehetnek a nemzeti listákon. Tehát lépésenként tegyük ezt meg, nézzük meg a legnyilvánvalóbb eseteket először, és hogyha előreléptünk, akkor akkor a nemzeti listáról levehetünk bizonyos kérdéseket. 40%-ot említettem az összes nemzetiséget illetően, tehát Európában ez a visszatérítési arány, ez nem csak az irakiakkal kapcsolatos, hanem az összes nemzetiséget. A kiskorúakkal kapcsolatban eh, konkrétan eh, meghatároztuk, hogy mennyire sérülékeny ez az ember eh, a kiskorúakkal kapcsolatban külön gondot fordítunk rájuk. Szóval, tehát úgy próbáljuk kialakítani a rendszert, hogy a kíséret nélküli kiskorúakról is megfelelően gondoskodjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak ezeket a részletes válaszokat. Megint csak elmondom, hogyha bármilyen képviselőnek hiányérzete van, kérem, tegyen fel írásban további kérdéseket. Kedves kollégák, mint említettem, a Schengeni témakörre októberben kerítünk sort, és néhány percen belül a következő zárt körül ülés kezdődik, 11 óra 30-kor a többi szakbizottság és frakciós tanácsadó, koordinátorok, asszisztensek, a LIBE árnyékó előadók, előadók el kell hagyniuk a termet és szeretném tisztázni, hogy ki maradhat itt. Az EP kabinet, az, az áll, a főtitkárság, a jogi szolgálat képviselői, a polgári jogi és az alkotmányjogi szakpolitikai osztály képviselői, ezek a személyek maradhatnak a teremben. 11 óra 30-kor kezdünk in kamera. 11 óra 30-ig szünetet tartunk.